ki hatállyal, és az ECR frakció tagjává vált. Másik közlendőm is van. Az ECR frakcióból kérvényeket kaptam a delegációk és szakbizottsági tagok rész tagokra vonatkozó javaslatokat, illetően ezeket a javaslatokat a mai ülés jegyzőkönyvéhez csatoljuk, ameddig hogyha nem nyújtanak be panaszt ezzel kapcsolatban, akkor az elfogadottnak tekintjük, és most pedig megkezdjük a szavazást magát. President. Meine Damen und Herren! Hölgyeim és Uraim! Először is Jurek úr képviselőtársunk ügyrendi indítványát hallgatjuk meg. Jurek úr, tessék. Panie przewodniczący, chciałem skorzystać. Elnök úr. Elnök úr, a 164-es cikkre szeretnék hivatkozni, és az lenne a kérdésem, hogy bizonyos megállapításokra lehetne-e válaszolni. a elnök úr nem fogadta el, hogy válaszoljak ezekre az engem érintő megjegyzésekre. Lehet? Jó, köszönöm szépen. Kudricka asszony hozzászólt az iménti vitában, és kifejezte, hogy számára nagyon meglepő volt az, amit Donald Tusk mondott az Európai Tanácsban, és a migrációs vitáról pedig azt mondta, hogy esetleg szeretne részt venni ezen a vitán itt a parlamentben. Itt az önkéntesség megvalósításáról van szó, az Európai Uniós tagállamok számára kiírt kvótákban. Én nem tudom, hogy egészen pontosan ilyenkor hol van Tusk elnök úr. Azt tudom, hogy részt vett a lengyel kampányban. Szerintem itt kellene lennie, hogy megvédje a tagállamok véleményét. Ja. Bitte Frau Kodrycka, ja. Panie przewodniczący, ponieważ pan Jurek wymienił... Elnök úr, mivel Jurek úr név szerint megemlített engem, ezért úgy gondolom, hogy van jogom reagálni arra, ami elhangzott. A jelenlegi soros elnökség képviselője itt volt a tanács részéről, szerintem ez így teljesen helyén való. Az elnök egyébként a holnapi rigai konferenciát készíti elő, úgyhogy eh, Jurek úr igen rossz indulatú megjegyzései